szektor és a fejlesztés címet viseli. Négy percre megadom a szót a jelentéstevőnek. Uh, thank you. Köszönöm, elnök úr. A magánszektor és a fejlesztés című jelentésem azt gondolom, hogy úttörő jellegű, hiszen megoldást jelenthet ez a nagyon komoly finanszírozási hiányra, amely az elkövetkezendő év fejlesztési agendájában mutatkozik. Az elmúlt 15 évben a sok fejlesztési cél és ezek végrehajtása megmutatta azt, hogy mit lehet csinálni az elkövetkezendő 15 évben, hogy ezt ne szúrjuk el. De még mindig több milliárd ember van, aki egy vagy másfél dollár alatti jövedelemből él naponta. A szegénységet nem lehet úgy megoldani, hogy az embereknek segélyeket osztunk, nem, gazdagságot kell teremteni. 15 évünk van erre. És az ENSZ tavalyi közgyűlésén 17 új fejlesztési cégkitűzést fogalmazott meg. Hogyan lehet mindezt elérni? A szegénység minden formája ellen föl kell venni a harcot, de ennek ára van. Például a klímaváltozás hatásának enyhítése 250 milliárd dollárba kerül majd. Az ENSZ konferenciája kereskedelmi és fejlesztési témában finanszírozási hiányról beszél, mégpedig 2,5 trillió dollárról. Ennyi hiányzik, hogy a, fed, a fenntartható fejlesztési célokat elérjük. Ez egy hihetetlenül nagy összeg, ezt fel lehet fogni, ez akkora összeg főleg az európai adófizető számára. Az európai adófizető nem állhatja ezeket a költségeket. Úgy gondolom, hogy ezt a hiányt csak úgy tudjuk előállítani, hogyha a magánszektort is bevonjuk a fejlesztésbe. Nem úgy, hogy, ki, ki, hogy adókat vetünk ki, hanem úgy, hogy partneri kapcsolatot építünk ki. Először is a fejlődő országokban az, az évi egy trilliós adó kiesést kéne orvosolni. Ez a pénz Európába vagy más offshore helyekre helyezik át. Ez, ez, ennek a pénznek ezekben a fejlődő országokban kéne maradnia. Ezt kell elérnünk. És ezeket a pénzösszegeket ezen országok fejlődésére és fejlesztésére kell használni. Ezen 1970-ben a GNI 0,7%-os százalékáról döntöttek a fejlett országok, hogy ezt fogják fejlesztési célokra fordítani, ez azonban nem valósult meg. A privát szektor a fejlődő országokban a munkahelyek 90%-át adja, a kereskedelmi partnereken, illetve a civil szervezeteken kívül. Nagyon fontos az, hogy PPP-k jöjjenek létre, mégpedig úgy, hogy hosszú távú privát finanszírozás érkezzen ezekbe az országokba. Nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen az átláthatóság ezekben az országokban, a közbeszerzésben és máshol. És nagyon fontos az is, hogy megfelelő legyen az oktatás, az öntözés, a kórházak fölépítése, a kórházi szolgáltatások megteremtése, a közutak létrehozása, a repülőterek megépítése. Ez mind-mind gazdaságot és munkahelyeket, vagy gazdagságot és munkahelyeket hoz létre a fejlődő országokban, és mind ezen tevékenységekbe be lehet vonni a magánszektort. Egy milliárd ember még mindig hihetetlen szegénységben él, hogyha ezt meg tudjuk változtatni, akkor a világ kapja vissza a méltóságát. Ezt kell megoldanunk. Remélem támogatni fogják ezt a jelentést. És arra kérem a Fejlesztési Bizottságbeli kollégáimat az összes frakcióból, hogy folytassák ezt a támogatást, az eddigi támogatásukért hálás köszönet. Köszönet még egyszer, köszönet az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm szépen, Déva úr. Most a spontán felszólalók következnek Venta úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. És el szeretném mondani, hogy a magán szféra felülős a fejlődő országok fejlődésének 80%-áért. És a helyi cégek nagyon gyakran szembenéznek infrastruktúra hiányjal, finanszírozási problémákkal, ezért a harmadik országokban működő vállalkozásoknak emellett még a vállalati felelősséget is vállalniuk kell. Érdemes lenne azokban a régiókban jobban beruházni, amelyek képesek befektetni és a szegénység ellen globálisan fellépni. Ehhez persze képzésre is van szükség, hogy a vállalkozások rendelkezzenek olyan emberekkel, akik képesek ilyen típusú tevékenységet végezni. Az európai vállalkozásoknak a nemzetközi normák szerint kell működniük, és megnézniük, hogy hol is ö, fektetnek be, és a helyi lakosságot hogy tudják helyzetbe hozni. Grappini úr kap, asszony kap szót. Köszönöm szépen elnök, az elnök úr és biztos asszony, de az előadóknak is köszönöm, amit a vállalkozásokról írt. A magán szektor tud legtöbbet tenni a szegénység ellen. A fenntartható fejlődési céljainkat, ahogy az előadó is kiemeli, eddig nem sikerült megvalósítani, mert az európai kis és középméretű vállalkozások még mindig túl gyengék a válság miatt. Nincs elég finanszírozási forrásuk, és adóterhek sújtják őket, miközben a nagyok tömegesen kerülik el az adót, ahogy láttuk a Panama Batrán kapcsán is. Tehát nem csak mondani kéne, hanem tenni is kéne valamit a KKV-k érdekében. Az Európai Bizottság fogja föl, hogy a magánvállalkozások támogatása nem csak egyes emberek támogatásával egyenlő, hanem a gazdasági hasznot generál többféle módon. Köszönöm a szót, elnök úr. A jelentés az Európai Unió fejlesztési stratégiájával kapcsolatban elmondja, hogy igenis lehetséges egy pozitív megközelítés, egyes országokban ennek megvan a kerete, Európában másokban nincs. Nem egységes az európai kép. De hát hogyan is működhetne, amikor az Európai Unión belül is nagyok a különbségek. Az Európai Unió játszott fontos szerepet abban, hogy a, például a Panama botrány kapcsán is fellépjen azon multik adóelkerülési stratégiái ellen, amelyek közvetlenül generálják a szegénységet a szegény országokban. Ez nem egy fejlesztési politikai baj, hanem egy sokkal nagyobb ívű globális probléma, amely újra meg újra válságokat okoz, és ezek a válságok persze az Európai Unióra aztán visszahatnak. Elnök úr, köszönöm a szót. Egyértelmű, hogy nagy finanszírozási lyuk van a fejlesztési politikában. A hivatalos fejlesztési segítségnyújtásban a magánvállalkozásokat sokkal jobban kéne mobilizálnunk. Ennek a legjobb módja az lenne, hogyha a KKV-kat jó szabályokkal, átlátható, egyszerű szabályokkal, kiszámítható szabályokkal helyzetbe hoznánk. A KKV-k sokat tehetnének a fejlesztési politika sikereiért, de ahhoz, hogy ezt megtehessék, olyan szakemberekre van szükségük, akik ismerik a külföldi terepet, akik a klímaváltozás, a szegénység elleni harcot valós magán céljaiknak tekintik, akik az emberi jogok alapján állnak, a női jogokat tekintetbe veszik. Ha ilyen vállalkozások vannak, és vannak ilyenek, akkor őket viszont föl kell karolni. Morvai Jasson kap szót. Thank you. Uh, congratulations. Uh, Köszönöm szépen, Deva úr. Három különböző modellt szeretnék röviden vázolni arra, hogy hogyan lehet a szegénység ellen harcolni a fejlődő országban, és munkahelyeket teremteni. A. Nagy nyugati befektetők, ide érve a multikat is, oda mennek ezekbe az országokba, azoknak a földjét, erőforrásait használják, munkahelyeket teremtenek a helyi lakosoknak. B. Küldünk élelmiszer segélyt a fölöslegesünkből, dömpinget okozva ezzel a helyi piacon, és tönkretéve a helyi termelőket. C támogathatjuk a helyi kis és középméretű vállalkozásokat a saját vállalkozásaikban, ideértve a mezőgazdák, akit is. Ön a három közül melyiket támogatná? Thank you. Now the Commissioner Tyson. Köszönöm szépen, most Tyson asszony következő. Thank you, President. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt előadó. Üdvözlöm az önök jelentését. A magán szféra és a fejlesztési politika összefüggésére vonatkozóan. Az Európai Unió intézményeinek valóban koherensen kéne megfogalmazni ezt az összefüggést. A jelentés prioritásokat jelöl meg a 2014-es Európai Bizottsági Közleményre alapozva, amely kimondja, hogy a magánágazatnak a fejlesztési politikában szerepet kell adni, és a júniusi tanácsi és decemberi tanácsi következtetésekre alapul. A fő kihívás a fejlődő országokban való fellépéssel az, hogy inkluzív, fenntartható növekedést generáljunk, és normális munkahelyeket. Afrika lakossága 2050-re állítólag meg fog duplázódni, és ennek a tükrében legalább 400 millió új munkahelyet kell létrehozni csak Afrikában. Ez fenntartható programokat kell már most kitalálni, és hozzákötni őket a globális értékteremtési lánchoz. A fejlesztési támogatás persze soha nem lesz elég minden probléma megoldására, a helyi erőforrások mozgósítása a legfontosabb, az Európai Unió blending keret programja az európai külpolitika céljaival közösen a helyi szereplőket próbálja helyzetbe hozni. Az Európai Parlamentnek is fontos szerepe lehet a blending projektek támogatásában remélem, elnök úr, tisztelt képviselők, hogy a 2014-es 20-as időszakban 4,8 millió euróval sikerül majd növelnünk 66 millió euróra az ilyen programokra fordítható pénzek összegét a Fekete-Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában. A bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy garantálja ezen programok helyi elfogadottságát, hogy tulajdonosnak érezzék magukat a helyi szereplők, NGO-k. Ehhez a stratégiához azonban az Electrify és Agrify kezdeményezéseket is fel kell karolni a vidéki térségekben. Strukturális párbeszédet kell folytatni a magánszféra, a civil szervezetek és a helyi közösségek képviselőivel. Partnerségi keretek között lehet ezt megvalósítani, úgy, hogy egyértelműek legyenek a célok és elvek, ide tartozik a fenntarthatóság és az inkluzív business model. Két millió eurót szán az Európai Bizottság az ilyen speciális programok, az inkluzív partnerségek építésére 2020-ig és a nemzeti és regionális indikatív programok támogatását tervezzük és a tematikus programok támogatását. Tisztelt elnök úr, képviselők, az európai diplomácia segítheti az európai vállalkozások fejlesztési beruházásait, és képes növekedést és munkahelyeket teremteni, ezért az ilyen típusú beruházásokat olyan keretek között kell szabályozni, amelyek enyhítik a kockázatokat, növelik a magánszféra beruházási kedvét, és tekintettel vannak a klímaváltozásra és a szociális, globális szociális célokra. Ehhez koordinációra van szükség a tagállamok között, és a közös elvek elfogadására ideértve leginkább a szubszidiaritás és fenntarthatóság elveit, ahogy azt az Addis Abebai fellépési terv is megfogalmazza. Tisztelt képviselők, a magánszféra már jelezte készségét, most már tényleg rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e olyan pénzügyi és logisztikai keretet megfogalmazni, amelyben könnyebb lesz a mozgásuk. Ragadják meg önök ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. A mai napon kerül sor a szavazásra.